Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztották. Ha nincsenek észrevételek ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A napirenden